is... Kollégák, második olvasatban szavazunk a tanács közös álláspontjáról, a Harber jelentésről, a közös álláspontról szavazunk. Mann úr, tessék parancsolni. Elnök asszony, lenne egy kérdésem itt a teremben lévő rendről. Röviden megszakították az ülést, és úgy tűnt, hogy sikerült ide bejuttatni egy hölgyet, aki egy-két szép fotót készítetett magáról, ez a hölgy mellesleg jelölt a parlamenti posztra szerintem felelősségre kellene vonni. Köszönöm, Mannur, kivizsgáljuk. Visszatérhetünk most a szavazásra. Dálasszony? Nagyon szépen köszönöm. Egy dolgot mindenképpen szeretnék megjegyezni a következő szavazásról. Az az érzésem, hogy a szavazási lista a kompromisszumos listára vonatkozik, amelyet a szakbizottság csinált. Tehát szerintem először a módosítóról szavazzunk. Tehát a, arról a módosítóról szavazunk, amely a legmesszebb megy. Tehát a tize, az eljárási szabályzat 19-es pontja értelmében döntse el a rangsort. Nagyon fontos ez, állampolgári jogokról van szó a Harbor jelentés kapcsán. Mrs. Dahl, as far as I'm aware... Dahl asszony, semmilyen problémát nem látok a Harbor jelentés szavazati rendjével, tehát úgy haladunk, ahogy a lista mutatja. Tehát először is a kompromisszumos csomagról szavazunk. Tehát ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás, elfogadtuk. We will check. Ellenőrizzük, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Everybody vote. Mindenki szavazott? Vote is now closed. Zárom a szavazást. And that is indeed carried. Thank you. Elfogadtuk. We now go to article 20. Most áttérünk a 20-as cikkre. Négy módosító van ehhez, tehát a 103-asról név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elfogadtuk. akkor ez okafogyott, a következő, akkor áttérünk a 103-as megfelelő részére, megnyitom név szerinti szavazást. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elfogadtuk. A 101-esről 111-esről, 117-esről szavazunk, azonosak, név szerinti szavazás, megnyitom. Mindenki szavazott? Vote is now closed. Akkor most zárom a szavazást. És elutasítottuk. Most 102, 112 és a 118-ast nyitom meg név szerinti szavazás. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elutasítva. A 62-es, 94-es, 104-es és a 119-esről szavazunk, név szerint megnyitom. Mindenki szavazott? Akkor most zárom a szavazást. Elutasítva. Most a 96-os, a 106-os és a 120-asról azonosak. Név szerint szavazunk, megnyitom. Everybody voted. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elutasítva. A 103-as mellett ki van? Ki utasítja el? tartózkodás elfogadtuk. A 22-es preambulum bekezdésnél vagyunk, a ki ellenzi, ki mellett, tartózkodás elfogadtuk. Most áttérünk a 26-os preambulum bekezdésre, a 103-asról szavazunk, most megnyitom. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elutasít. Elfogadtuk elnézést. A 18-as módosítóról név szerint szavazunk. Megnyitom. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elutasítva. Most a 95-öst, a 105-öst és a 114-est eh, bocsátom szavazásra. Név szerint szavazunk, megnyitom. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elutasítva. Tehát a közös álláspontot eh, módosítva kijelentem. a következő második olvasatban a tanács közös állásponttal az elektronikus kommunikációról, és most szeretném Fám úrnak átadni, Miss asszonynak átadni a szót. Nagyon szépen köszönöm. Azért jelentkeztem, mert Igazából a Trautmann jelentésről történő szavazás sorrendjével nem értek egyet. Indokolja meg, hogy miért eltérő sorrendben szavazunk a tízes kompromisszumos módosítónál. Nagyon szépen köszönöm. A tízesről úgy szavazunk Je, tehát jelenleg. Az egyes blokk kompromisszumosan szavazunk, név szerint megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor zárom a szavazást. Elfogadtuk. Most a 3-as és a 7-es módosító név szerint megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? A szavazást zárom. Elutasítva. Most az egyesről szavazunk, név szerint megnyitom. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Harms asszony. A frakcióm nevében kérvényezem, hogy megváltoztatjuk a szavazás sorrendjét, és hogy most ugyanolyan módosítókról, amelyek különféle frakciókból érkeztek, a tízes kompromisszumos módosító után szavazunk. Tehát ezekről blokkban szavazzunk, Véleményem szerint ezek a módosítók a különböző frakciók részéről arra vonatkoznak, hogy az állampolgári jogokat megvédjük, az internetes hozzáféréstől való eltiltástól, kizárástól. Véleményem szerint eh, a parlament a Bono Kohn Bendit eh, módosítás esetében annyira egyértelmű volt, hogy eh, ismét az állampolgári jogok legmagasabb védelme mellett kellene állást foglalnunk. Egy nagyon jó megbeszélés eh, zajlott Trautmann asszonynal, és sajnálom, hogy nem tudunk egyhangúak lennek, azonban a Telekom csomagról nagyon jól tárgyaltunk, és szerintem ne legyen az a helyzet, hogy az állampolgári jogokat csökkentjük. Köszönöm, háromszasszony, Álvaro úr. Köszönöm, elnök asszony a 154-es és a 155-ös per 2-re hivatkozva a liberális frakció csatlakozik a zöldek kéréséhez, hogy változtassuk meg a szavazást. Tehát először az 1, CP 5, 6 és 9-ről szavazunk a 10-es kompromisszum előtt. Ez azzal is összefügg, hogy az ön listája egy kicsit más. Mi a frakcióban tegnap kaptuk meg a listát, és a tízest a liberális frakció már nem támogatja. Tehát ez a 154-es szavazási pontba is illik, tehát hogyha egymással ütköző pontokról szavazunk, akkor hogyan döntsünk. Ez arról szól, hogy mielőtt az internetes kizárásra sor kerül, bírói döntésre kell hagyatkozni. Köszönöm. Nibler asszony a bizottság elnökeként. Köszönöm, elnök asszony. Most nem szakbizottsági elnökként szólok, hanem a frakció nevében. Én azt javaslom, hogy utasítsák el az előbb hallott javaslatot, és hogy úgy szavazzunk, ahogy a szavazati listán van. Harms kolléganő. Senkinek sem jut eszébe, hogy az internethez való hozzáférést korlátozza. Egy kompromisszumot dolgoztunk ki, közösen a cseh elnökséggel. Minden politikai párt intenzíven tárgyalt, éppen ezért azt javaslom, hogy maradjunk a javasolt sorrendnél. És a zöldek és a liberálisok indítványát most ne támogassuk. Köszönöm. Rendben. Tratman asszony, az előadó szeretne szót kérni? Igen? Igen, elnök asszony, köszönöm szépen. Először is szeretném megjegyezni a listán történt változtatási kérésre kapcsolatban, hogyha kompromisszum, ahogyan én fogom fel, és a szolgálatok bölcsességének eredményeként a frakciós javaslatok elé került, azért, mert ez sokkal messzebbre mutat, mint a 48-as módos, 46-os módosító. Vannak benne olyan záradékok, amelyek nem korlátozódnak kizárólag az internet hozzáférés korlátozására, hanem figyelembe vesznek olyan rendelkezéseket is, amelyek a felhasználók jogait sérthetik. Továbbá szeretném elmondani a kollégáknak, hogy ez a kompromisszum az egyes cikkben került bemutatása, ami az alkalmazási területre vonatkozik, tehát horizontális hatása van, míg a frakció módosítók azok a nyolcas cikkre vonatkoznak, ami pedig a szabályozó, nemzeti szabályozók céljait érintik. A kompromisszum tárgyalása során végig együtt dolgoztam jó megértéssel a valamennyi politikai frakcióval tudomásul veszem azt a tényt, hogy az egyik frakció visszavonta e pillanatban aláírását a kompromisszumról. Tehát azt szeretném mindössze elmondani jelentéstevőként, hogy természetesen továbbra is támogatom a kompromisszumot, úgy, ahogy ezt már elmondtam, és ahogy a 46-os módosítót is támogatom szeretném még elmondani, hogy azon feltételek mellett, amelyben a vitát folytatjuk, bölcsebb lenne, hogyha a szavazás sorrendjéről döntenénk, és nem önre bíznánk ezt a döntést, vagy a jelentéstevőre kizárólag. Ugyanakkor szeretném kérni a következőt, nagyon közvetlenül fontos megérteni azt, hogy mi történik akkor, hogyha megfordul a szavazás sorrendje. Ha nincsen ilyen, akkor a lista marad, ahogy van. Ha megváltoztatjuk, tehát 46-os mondjuk megszavazzuk, ebben az esetben tisztelt elnök asszony, akkor azt is kérdeze, kérem, hogy akkor szavaztassa meg a kompromisszumot, ami messzebbre mutat, mint a 46-os. Hogyha a 46-os nem kapja meg a minősített többséget, ebben az esetben pedig a kompromisszumról szavazunk, és így akkor a ház eldöntötte. Köszönöm szépen, elnök asszony! Thank, thank you very much. Nagyon szépen köszönöm. Hallottam a véleményüket, és arra hagyatkozom, amit az előadó mondott. A szavazás előtt a parlament szolgálataitól is tanácsot kértem, és meghallgattam önöket is. Elnökként a 155-ös pont alapján én dönthetek a szavazás sorrendjéről. Úgy tűnik, úgy ez a dolog annyira fontos a parlamenten kívül és belül is, hogy megfelelő lenne a korábbi módosítókról szavazni, de eljárásilag, ahogy én értem, a tízes módosító kompromisszum volt, amely a szakbizottsági szavazás után született meg. Tehát itt eljárási és egyéb okok is szerepet játszhatnak abban, hogy miért fordítsuk meg a szavazás sorrendjét. Tehát most az egyes módosítóról szavazunk. Tehát a kettes, ötös, hatos és kilences. Ről szavazok név szerint. Megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. And it is adopted. Elfogadtuk. A négyes módosítóról szavazunk, és a nyolcasról név szerint. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elutasítva. A közös álláspontot elfogadottnak jelentem ki. A következő pedig a az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testület a testület hivatalnak létrehozása. Pilar de Castillo Villa jegyzi. Most az egyes és kettesről szavazunk név szerint. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor zárom a szavazást. Elfogadtuk. A módosított verziót jóvá hagytuk. Trautmann asszony. Tisztelt elnök asszony, azt kértem, hogy szavazhassunk a kompromisszumról is, mivel a kompromisszum olyan, ami messzebb mutat és mint a 46-os módosító. És ezt a kompromisszumot ön nem szavaztotta meg, és nem magyarázta el, hogy miért, illetve nem válaszolt a jelentés készítőjének. Tehát ezt szeretném megjegyezni, és nagyon sajnálom, hogy ezt nem fogadta el, illetve a előadó javaslatát sem a szavazással kapcsolatban. Szeretném tovább elmondani, hogy megmagyarázzam a szavazatot, amiről az idént történt hogy a kompromisszumokat, ha valamilyen e, eredményét nem fogadják el, akkor az konszili, tehát egyeztetésre megy az egész csomag. Tehát most akkor ez történt. Köszönöm, Trautmann asszony. Úgy gondolom, hogy mindenki tisztában van a következményekkel, most szerintem eléggé nyilvánvaló volt a szavazat eredménye. Most pedig a mobil kommunikáció számára fenntartandó frekvencia sávokról szóló jelentésről szavazunk. Francisca Plegueselos Aguilar jegyzi. Az egyes módosító ki támogatja, ki ellenzi, elfogadtuk. A bizottság javaslatát kitámogatja, ki ellenzi. Elfogadtuk. Megnyitom most az egész jogalkotási állásfoglalás tervezetről. Mindenki szavazott? A szavazat zárom. Elfogadtuk. A következő Lulling asszony eh, jelentése, az önálló vállalkozói tevékenységet folytató férfiak és nők közötti egyenlő bánásmódról. 21 eh, módosító volt, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás elfogadtuk. A 9-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. A 20-as mellett ellen tartózkodás. Ezt ellenőrizzük. A 20-asról megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Megnyitom a szavazást. Elutasítva. A 21-es mellett ellen tartózkodás. Ezt ellenőrizzük. Van aki nem emelte fel a kezét. Ellenőrizzük. Mindenki szavazott? A 21-es. Most uh, zárom a szavazást. Elfogadtuk. A 36-os módosító mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk. Akkor ellenőrizzük, ha kérik. Akkor megnyitom a szavazást, tehát a 36-osról szavazunk. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 13-as és a 39-es együtt mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Úgy gondolom, hogy Luling asszony egy szóbeli kiegészítést tenni. Tisztelt elnök asszony, megegyeztem Kocsilovó úrral, aki a jelentéstevő volt a foglalkoztatási bizottság részéről, tehát abban egyeztünk meg, hogy ezt a hatos betesszük ezt az áradékot, hogy amennyiben egy tagállamnak a jogalkotása nem írja előre azt, hogy az önfoglalkoztatónak részese legyen a társadalombiztosításnak, akkor a házastársat kötelezően ugyancsak terjedjen ki a biztosítás, úgy, ahogy ez van. De hogyha egy országban ilyen nincs, tehát egyáltalán nem kötelező a biztosító a foglalkoztatottak számára, akkor ezt nem írhatjuk elő a házaspárra sem, a házastársra sem, hogyha, és ezért van szükség erre a kiegészítő sorra és ezt Kocsilovó úr nevében is mondom. Van-e ellenvélemény? Akkor 40 emberre van szükség. Tehát sajnálom, Lulling asszony, meg volt a 40 ember, tehát akkor a 14-ről most akkor részenként szavazunk. Négy részben. Az első részről szavazunk. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Megnyitjuk a második részről a szavazást. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Tehát a harmadik részről is megnyitom. A 14-es módosítónál vagyunk még. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elfogadtuk. A negyedik részről megnyitom, a negyedik részről a 14-esnél vagyunk még mindig, a 14-es módosítónál. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. A 40-es módosító mellett ki van? Ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk. A 42-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük, ha akarják, akkor a 42-es módosítót ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elutasítottuk. Nagyon szoros volt az eredmény. A 16-osról szavazunk. Mellette? Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük. 16-os módosító. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 46-os módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 17-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Akkor a bizottsági javaslatot a módosításokkal együtt népszerinti szavazásra bocsájtom, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. És ugyancsak ö, név szerinti szavazással a tervezetről mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálok Luling asszonynak. Akkor most következik az Estrella jelentés. a várandós gyermekágyas szoptató munkavállalók munkai biztonságáról. Estrella asszony, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném, hogyha a szolgálatok tudnák, hogy a nyelvi változat, amely az érvényes a módosítások tekintetében, ez a portugál nyelvi változat. Továbbá szeretném, hogyha a szavazás sorrendjén változtatnánk. A 43-as módosítója a bizottságnak az előbb kerüljön megszavazásra, mint a 83-as. Ez logikai szempontból így kívánatos. Továbbá szeretnék emlékeztetni arra, hogy az irányelv, amelyet ezáltal módosítunk, 17 éves, és nyilvánvalóan már meghaladta az idő. A felülvizsgált irányelv az nem fog hatályba lépni a következő ciklus vége előtt. Tehát ez azt jelenti, hogy a jövőnek alkotunk jogszabályt, nem pedig a holnapnak és alapvetően a az állampolgárok érdekében cselekszünk azért, hogy további indokokat adjunk, hogy eljöjjenek egyáltalán választani a júniusi választások idején. Tehát azzal zárom, hogy kérem a jelentésem támogatását a kollégáktól. Köszönöm szépen, Lulingasszony. asszony. Tisztelt elnök asszony, a dolgok állása olyan, amilyen ezzel a jelentéssel kapcsolatban 89 ö, módosító van, és a szavazás nem fogja lehetővé tenni, hogy egy igazán megfelelő objektív vitát folytassunk a tanácssal és a bizottsággal. 89 egymásnak ellentmondó módosító indítványok vannak. Én azt javaslom, hogy ezt a jelentést küldjük vissza a szakbizottságba, mert ahogy Esztrela asszony is elmondta, van rá időnk. Lulling asszony meg tudná erősíteni, hogy ezt a frakciója nevében teszi ezt a kérést? Igen, a válasz. Én saját nevemben sosem kérek semmit, én mindig a frakcióm nevében szoktam kérni dolgokat. Csak ez számomra fontos, hogy világos legyen, és ennek megfelelően tudok foglalkozni a javaslatával. Miután ilyen kérést tett, akkor ezt prioritásként kezeljük. Van-e valaki, aki támogatja a javaslatot? Van-e ellene felszólaló? Akkor szavazásra bocsájtom a kérést. Tehát akik amellette vannak, hogy visszautaljuk szakbizottságba, Esztrella asszony úgy tűnik, hogy szót kér, és miután ő a az előadó, ezt meg kellene adnunk. Senhora Presidente, não faz sentido remeter para... Tisztelt elnök asszony, ez egyszerűen semmi értelme visszaküldeni megint szakbizottságba ezt a jelentést. Ugyanis ez a jelentés már megvitatásra került valamennyi frakcióval, és úgy gondolom, hogy a többség támogatását élvezem. Ezt a szakbizottsággal, a tanácssal is megvitattuk. Hát természetes, hogy vannak véleménykülönbségek. Nagyon jól tudjuk, hogy sajnálatos módon a tanács a cselnökség alatt nagyon konzervatív álláspontot képviselt az egyenlőség tekintetében és éppen ezért kérem, hogy ezt a javaslatot szavazzam, szavazzák meg, és támogassák a jelentésemet. Így további érvek lehet, lesznek a kezünkben és majd az európai választásokon is jobban fognak szavazni az állampolgárok. Elnök, akkor most Luling asszony javaslatáról szavazunk, nevezetesen, hogy visszaküldjük szakbizottságba. Aki amellett van, hogy küldjük vissza mellette, ellene tartózkodás Szerintem ezt elfogadtuk, de ellenőrizni érzhetjük, hogyha kívánják. Tehát akkor ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Akkor most lezárom a szavazást. És egyértelműen elfogadtuk, megy vissza a szakbizottságba. Következő téma Stauener asszonynak a jelentése az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A bizottsági javaslatot módosításokkal együtt bocsájtom szavazásra mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. És a akkor név szerinti szavazást megnyitom. Everybody voted. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk, gratulálok a jelentést a készítőnek. A következő Malde Kikis úrnak energiazatbeli projektek közösségi pénzügyi támogatásán alapuló gazdálkodás élénkítő program. Egyes blokkról szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes blokk ö, okafogyottá válik. 13-as név szerint megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. És elutasítottuk. 14-es módosító név szerint megnyitom a szavazást. 14-es módosítóról. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. Akkor a bizottsági javaslatot módosításokkal együtt név szerinti szavazásra bocsátom. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást elfogadtuk. Berger úr, most szóbeli kiegészítést szeretne tenni, ha jól tudom, öné a szó. Ja, vielen Dank, äh, Frau Präsidentin. Ganz schnell in Absprache mit dem Berichterstatter. Köszönöm szépen. A jelentéstevővel egyeztettünk, és ezért a kettes, hármas és ötös paragrafust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 Köszönöm szépen. Van-e más ellenvélemény, akkor ezt a az egészet név, név szerinti szavazásra bocsátom. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. És elfogadtuk. Gratulálok a jelentés készítőjének. Kárász ott jelent, eh, jelentése következik a tőkekövetelményekről. Bowman úr. Elnök asszony. Heves vita volt erről a jelentésről több frakcióban, és azért, hogy a szavazás tisztességét biztosítsuk, szeretném kérni, hogy a hármas preambulum bekezdéshez adja meg nekem a szót azért, hogy ehhez elmondja a a véleményemet. Rendben van, mondja az elnök, megtesszük. Egyes tömb, az egyes tömbről szavazunk, kit, kitámogatja, támogatja, ki ellenzi, tartózkodás elfogadva. Kilencvenes módosító név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást and that is reject. Elutasítottuk. Akkor most következik a 88-as eh, per 93-as eh, név szerinti szavazást. Megnyitom. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. És elutasítottuk 81-es eh, név szerint, megnyitom a szavazást 81-esre. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Ezt is elutasítottuk. Akkor a megfelelő része jön a 89-es módosítónak mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Most jön Bulman úr. Elnök asszony. Különböző elképzelésekről van itt szó a tőke szabályozásáról, és a 92-es és a 91-es módosító annyiba megy messzebb, hogy a kulcs, a törstőke pontosabb definícióját határozza meg. Ezért remélem, hogy a kollégák egyetértésével azt szeretném kérni, hogy először ezekről szavazzunk, és utána a hármas preambulum bekezdésről a 89-es módosító ez. Kérem, hogy fogadják el azt is, hogy a három preambulum bekezdésről név szerint szavazzunk, ez ugye 89-es. If we can deal with the order first, uh... Hogy ami először is a sorrendet illetően, ö, Kárász úr szeretne hozzászólni. Ja. Valóban hozzá szeretnék szólni, hiszen a vitában és a későbbiekben is teljesen világossá vált, hogy a módosító indítvány nyokat figyelembe veszi a kompromisszum, és éppen ezért kérem, hogy tartsuk meg az eredeti uh, sorrendet, a név szavazással nincs semmi kivetni való. Van-e ellenvélemény a név szerinti szavazást illetően? Nincs, akkor úgy tűnik, hogy akkor marad az eredeti sorrend, és akkor most 86-87-eset visszavonták, a megfelelő része 89-esnek mellette Név szerinti szavazásról van szó, tehát megnyitom a szavazást, tehát a 89-es meg vonatkozó részéről szavazunk. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 83-as, akik mellette vannak, ellene tartózkodás elutasítva 84-es mellette ellene tartózkodás elutasítva az egészet a módosításokkal együtt mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, és akkor most név szerint az egész anyagról megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálok a jelentéskészítőnek. Következő téma. Hoppenstein úrnak a pénzügyi szolgáltatások pénzügyi beszámolás és könyvvizsgálatról szóló anyagáról. Egyes blokk mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. bizottsági javaslatot a módosításokkal együtt, mellette ellene tartózkodás elfogadtók, és a név szerinti szavazást megnyitom az egész anyagra. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, gratulálok a jelentés készítőjének következő téma, Bocsasányszki úr, az állatok védelme leölésük pillanatában. Jelentés készítője kéri a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Két rövid kérdésem lenne, de mind a kettő mégiscsak fontos van egy egész sor ö, módosító indítványunk, amit ö, 64-es, ezeket külön-külön kellene megszavazni. Ez azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy egy nemzeti referencia központot kell létrehozni, ami nagyon fontos része az egész szabályozásnak. Az Agri Bizottság azt javasolja, hogy ezt a kötelezettséget vegyük ki, nemzeti szinten ne legyen erre szükség. Véleményem hogy ez az egész szabályozásnak a normál logikáját nem követi, ezért a 64-esről célszerűen külön szavazni. A második kérdés, hogy kérem figyeljünk oda a 28-as módosítóra, ami egy visszás és érzelmi kérdéssel foglalkozik, amikor a rituális állatleölésekről van szó. Azt ezzel megszüntetjük a tiltását nemzeti szinten a rituális állatleölésnek. És ezzel megmentjük ennek a lehetőségét. A harmadik kérdés pedig, hogy figyeljünk oda, a 85-ös módosítóra a bizottság azt javasolta, hogy az állatok szállításának idejét csökkentsük 24 órára. A mellette mi szavazunk, akkor ezt a csökkentést ezt megszüntetjük. Hogyha ellene szavazunk a módosítónak, a 85-ösnek, akkor a bizottsági javaslatot támogatjuk ezzel. Tehát köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm. Az első kérdésről külön szavazást kért a 64-es módosítóról és a 17-es szik kapcsán ellenzi ezt bárki. Igen, úgy tűnik, hogy igen. Ebben az esetben a blogban szavazunk tervek szerint. Ezért tehát a 69 módosítót egyszerre szavazunk róla, ki támogatja, ki ellenzi, ki tartózkodik, elfogadva. Kettes módosító név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 15-ös módosító név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 20-as módosító, név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást a 20-as módosítóról. Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 21-es név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást a 21-esről. Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 28-as név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást a 28-asról. Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 37-es módosító név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást a 37-esről. Szavazott mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadva. 50-es. Név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadva 51-es módosítom. Megnyitom a szavazást, a név szerinti szavazást az 51-esről. Szavazott mindenki. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 52-es. Név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 69-es módosító ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodás. Elfogadva. 70-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 81-es módosító név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást a 81-esről. Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 87-es név szerint megnyitom a szavazást. 87-es szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 93-as módosító név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást a 93-asról. Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 98-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 122-es módosító mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 119-es módosító mellett, ellen, tartózkodás elutasítva. 27-es módosító név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást a 27-esről. Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást elfogadva. Százas módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Leellenőrizhetjük, hogy gondolják. Százas módosítóról szavazott mindenki? Zárom a szavazást. Elutasítva. 99-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 101-es módosító kitámogatja. Ki ellenzi, kitartózkodott, elutasítva. 123-as mellettem, ellene, tartózkodás, elutasítva. 102-es mellett, ellen, tartózkodás elutasítva. 120-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Negyvenhetes módosító mellette. Jól van, akkor a 120 as még leellenőrizzük elektronikus módon, a 120-asról szavazunk. Szavazott mindenki a 120-asról? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadva. 47-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 121-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 124-es mellett, ellen, tartózkodás elutasítva. 103-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 59-es okafogyottá válik. 103-as mellette, ellene, 104-es mellette, ellen tartózkodás elutasítva. 75-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 76-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Most pedig a 105-öshöz tartozó cikk mellette ellene tartózkodás elutasítva. 106-os mellett ellen tartózkodás elutasítva. 77-es mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadva. 108-as módosító, 107-es módosító mellett, ellen, tartózkodás elutasítva. 108-as, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás elutasítva. 109-es módosító, no ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás elutasítva. 110-es, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás elutasítva. 111-es, ki támogatja, lássuk, ki ellenzi, ki tartózkodott, elutasítva. 85-ös módosító ki támogatja, ki ellenzi, ki tartózkodott, elfogadva. Um, Leellenőrizzük a 85-öst, megnyitom az elektronikus szavazást. Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 125-ös okafogyott a vált. 113-as, ki, ellen, ki van mellette, ki ellenzi, Kitartózkodott, elutasítva. 112-es mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadva. 114-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 115-ös ki van mellette, ki van ellene, ki van tartózkodva, elutasítva. 116-os. Ki ért vele egyet? Ki nem ért vele egyet? Ki tartózkodik? Elutasítottuk. 117-118-asról közösen, ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás elutasítva. Hármas módosító név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást a hármas módosítóról. Szavazott mindenki, akkor lezárom a szavazást. Elfogadásra került. Négyes módosító. Név szerinti szavazás ez is. Megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Bizonyal? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most pedig a bizottsági javaslatról a módosított formájában ki van mellette? Ki ellenzi? Ki tartózkodott? Elfogadva. Végezetül pedig az egész eh, tervezetről név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Hát akkor lezárom a szavazást. Elfogadásra került. Gratulálunk a jelentéstevőnek. We have concluded. We have concluded the vote and we lezártuk a szavazást, és tovább lépünk a következő napirendi pontra, amely Szilva Penéd a kollega jelentése a megújító szociális menetrendről. A 14-es bekezdésről szavazunk. És megadom Busél Matthews úrnak a szót. Busél Matthews úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, állnak asszony. Csak nagyon röviden, és Kérem, bocsássák meg, hogy az utolsó pillanatban még szóbeli módosítót nyújtok be a 11-es bekezdéshez. Tudják a kollégák, hogy ez egy nagyon érzékeny kérdés, és bizonyos tagállamokban ez nehézséget jelent, tehát fontos, hogy a maximális támogatást megkapjuk ennek a szövegnek. Javaslom az, hogy a 14-es bekezdés helyett a következő szerepeljen, amelyet egyébként a ház már elfogadott, ez a parlament állásfoglalása, a 2009. március 11. állásfoglalásáról szólt,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 or through collective agreements in accordance with national traditions that enable full time workers to make a decent living from their earnings. as i said this has been Erről lenne szó, elnök asszony, a frakciók ezt a múltban elfogadták, elnézést, hogy most nyújtom be a jelentéstevő egyetért és remélem, hogy a ház elfogadja, hogy benyújtsam ezt a szóbeli indítványt. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ellenzi valaki ezt a szóbeli indítványt? Anderson úr kéri a szót? Tessék, Anderson úr. Nagyon szépen köszönöm. Egy egész rövid megjegyzés a svéd fordításról. A 13-as és a 36-os bekezdésben minimum inkamot minimi lönnek fordítják svédül, ami a minimális bér. Tehát a svéd fordításban a minimal income helyett minimal income-nak kell lenni. Tehát a svéd fordítás revízióját kérem. Köszönöm szépen, Anderson úr, ellenőrizzük ezt, és biztosítjuk, hogy kijavítsuk a hibát. Bushill Matthews kollega szóbeli indítványát senki nem ellenezte, amennyiben ez így van, a 14-es bekezdésről szavazunk módosított formájában. Ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás elfogadva. 36-os bekezdés, ki van mellette, ki van ellenem, ki tartózkodott, elfogadtuk. Az egész szövegről név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. És elfogadásra került ez is. Jelentés Lambert úr részéről a munkaerőpiacról kiszorultak aktív befogadása. Az egyes módosítóról szavazom, ki támogatja, ki ellenzi, ki tartózkodott, elutasítva. Kettes módosító kitámogatja, ki ellenzi, ki tartózkodott, elfogadva. Ellenőrizzük, hogyha a ház kérim, csak hogy biztosak legyünk a dolgunkban. Ellenőrizzük tehát elektronikusan a kettes módosítót. Everybody voted. The vote is now closed and that is adopted. Lezárom a szavazást, elfogadásra került. Most pedig az egész módosított szövegről név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogad, elfogadtuk. Go through the Kedves kollégák, számosan várakoznak a szavazat magyarázatra, de kérem értsék meg, hogy nagyon későre jár, hosszabb ideje koptatjuk az ülésterem padjait, a tolmácsok pedig a tolmácskabinok székeit, rengetegen akarják megmagyarázni a szavazatokat, három órára ezt nem fejezzük be, éppen ezért úgy döntök, ezt korábban is megtettük, hogy a mai ülés végezetén éjszaka magyarázhatják meg a szavazataikat. Köszönöm szépen! I will take one of you because I suspect you are all going to... Gondolom, <laughs> Elnök asszony, a szabályok teljesen világosak. Mi a szavazat után minden képviselőnek joga van 60 másodpercig eh, szavazatmagyarázatni. Tudom, hogy sokan nem tudtak ebédelni, hogy a tolmácsok hosszú ideje dolgoznak. Kérem, hogy Vidal Quadras alelnök úr döntését kövesse, jelesül, hogy személyenként adhassák meg a szavazatmagyarázatot. Köszönöm, Hennen képviselő úr, mérlegeltük ezt a lehetőséget, de nem hiszem, hogy ez működne. Lehetőségük lesz arra, hogy az éjszakai ülésen elmagyarázzák a szavazatukat. Nagyon sajnálom, de egész egyszerűen túl későre jár, és tudja, hogy mennyire élvezem az önök felszólalásait.